Goede, goedemiddag iedereen. Uh... Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság, illetve a Költségvetési Bizottság tagjait. Tehát a vendégeinket is üdvözlöm. Ehm, Van egy óránk arra, hogy egy nagyon fontos dokumentumot tárgyaljunk meg, és ráadásul még komplikáltabb lesz ez, mint korábban. Gressle kolléga az egyik előadó, és Rivellini úr a másik. 500 módosító született majdnem, úgyhogy óriási munkájuk lesz az előadóknak. Én elnöklök ezen az ülésen, a bizottság alelnökeként. A kollégánkat megválasztották Nápoly polgármesterévé, úgyhogy sok dolga van. Kálfin kolléga is itt van a körünkben, ő a Költségvetési Bizottságot képviseli. Én most azt javaslom, hogy először is adjuk meg az előadóknak a szót. Ezt követően meghallgathatjuk a kollégák észrevételeit, például Paradi úr is beszélhet a bizottság részéről, bizonyára lesz mondani valója. Úgyhogy kérdezem az előadókat, hogy kettőjük közül ki kíván először szólni. Rivellini úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én a pénzügyi rendeletről szeretnék beszélni, és világossá kell tennem, hogy még további 260 módosítót nyújtottak be, azokon kívül, amelyeket már említett, amint mondta, nagyon sok munkánk lesz egy egyébként is nagyon összetett kérdéskörrel kapcsolatosan, a módosító indítványok különböző aspektusokra vonatkoznak. A céljuk az, hogy a jelenlegi pénzügyi rendeletet javítsák. Ami például a több éves keretet, illeti pénzügyi keretet és ennek a jogalapját, a jövőben ez egy rendelet lesz. A, az intézményközi megállapodással kapcsolatos ez a költségvetési és pénzügyi irányítási kérdésekben, vagyis az elektronikus kormányzási eszközök bevezetése tartozik ide, kiterjesztjük az a rákövetkező év alapelvét. Ez más szóval azt jelenti, hogy a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összegek egy adott évben kizárólag csak a rákövetkező évre vonatkozhatnak, és ez az el nem költött pénzekre is vonatkozik. Vagyis egy globális marzsot határozunk meg a több éves pénzügyi keretben, és egy másik rendszert is kialakítunk, amely az, a költséghatás elemzéshez kapcsolódik ez egyébként a 265-ös módosító és az azt követőek vonatkoznak erre, világos szerkezetet irányoznak elő ezek a módosítók, illetve a személyzeti költségekre is kitér az egyik, a 300-as. És azt is világosá tettük a megosztott irányítás keretében, hogy a tagállamok is bizonyos felelősséget viselnek, és különösen hangsúlyoztuk, hogy milyen fontos, hogy a tagállamok olyan módon járjanak el, hogy ezzel védjék az unió pénzügyi érdekeit az előzetes és az utólagos ellenőrzések révén. És persze más módosítások, javító módosítók is érkeztek. Nyilván nem lesz könnyű a feladatunk a következő hónapokban, hosszadalmas egyeztetéseknek nézünk elébe a tanácssal, különösen az 56. cikk összefüggésében ez a, az akkreditációs rendszerekre vonatkozik, a különböző járulékokkal kapcsolatban, nyugdíjjárulék, stb. És most meg is adnám a szót Greszle asszonynak, a kollégámnak, és egy pontosítással, valamint egy javaslattal zárnám a felszólalásomat hogy mit is kell pontosítanom. Feltűnt, hogy több kolléga nyújtott be a 29. cikkel kapcsolatosan módosító indítványt. Az a célja ennek a cikknek, hogy egy elfogadható hibakockázatot határozzon meg. És erre fel is hívnám a kollégák figyelmét, mi az előadók megpróbáltuk a bizottsági javaslatot javítani. Ez egyébként meghatározta ezt a hiba toleranciát, és megpróbáltuk meghatározni, hogy mikor van szüksége utolagos ellenőrzésre. A mi javaslatunk, ami egyébként a számvevőszék javaslat alapján készült, egy új koncepciót vet fel erre a tolerálható hiba a kockázatra. Ami azt jelentené, hogy nem csak tagállamonként, hanem alaponként határoznánk ezt meg, ez tehát egy menedzsment eszközé válna. Végül pedig azt is szeretném figyelembe venni, hogy egy ilyen eszköznek a bevezetése nem változtatna a 2%-os küszöbérdéken, vagyis a számvevőszék munka módszertanában továbbra is ez a 2% érvényesülne. Tehát, hogyha bevezetjük ezt az elfogadható hibakockázatot, a parlament és a tanács is azon az állásponton van, hogy nem fogadható el ezen a mértéken túlmutató arány. Vannak olyan ágazatok, ahol 5%-nál magasabb a hiba arány, és hogyha elfogadják ezt a módosítót, akkor ez már a jövőben elfogadhatatlan lesz. Végül pedig egy szóbeli módosítót is szeretnék ismertetni önökkel. Lehet, hogy a többi intézmény mentesítésének a kényes kérdésére ez választ ad. Én is részt vettem ennek a megfogalmazásában. Kétféle élménnyel találkoztam, tapasztalattal, mint előadó, és ezekre próbálok ebben választ adni. Az volt az elképzelésem, hogy legyen erre a problémára egy fenntartható megoldás. A titkárság, ha jól tudom, meg átadta önöknek ezt a szöveget, én majd fel is olvasom. 146. cikk, vagy a 156. Az Európai Parlament a tanács ajánlása alapján, minősített többség alapján eljárva az N plusz 2 év április 15-éig mentesítést ad a költségvetés végrehajtása tekintetében az N évre nézve. Az Európai Bizottság, illetve más intézmények, amelyek a 12. cikkben szerepelnek, illetve a 196B1-ben. A többi intézmény tehát, amelyek az Európai Uniós források végrehajtását végzik, megbízzák a parlamentet ezzel a mentesítéssel. Köszönöm szépen a figyelmet, és most meg is adom a kollégámnak a szót. Ja, ja. ja vielen Dank. Sie sehen schon. Köszönöm szépen. Láthatják, hogy ez egy olyan téma, melyet mindenki fontosnak titulál, mégsem akar vele foglalkozni senki. Éppen ezért köszönöm minden kollégának, aki készen áll arra, hogy ma meghallgassa ezt az eszmecserét. Hoztunk néhány dokumentumot, az egyik egy új munkadokumentum, egy új munkaanyag, ahol a módosítókkal és a bizottság kritikájával foglalkozunk, a másik a titkárság dokumentuma anyaga, amelyet nagyon szépen meg is köszönünk a titkárságnak, és amelyben a titkárság bemutatja, hogy milyen módosítók érkeztek eh, a, az, ügy, eh, az eljárási szabályzat mely cikkéhez. Szétosztottuk ezt a grafikont. Erről szeretnék ma beszélni. Ezt mindannyian meg is kapták, ha nem tévedek. Ez a helyzet jelenleg a kutatási keretprogram esetében. Ezt a táblázatot kérésünkre a Deloitte készítette el egy tanulmány számára, Financial Rules in the Financial Framework Program ez a címe. A Költségvetési Szakbizottság kérte ezt a tanulmányt az én vezetésemmel két-három évvel ezelőtt, innen származik ez a táblázat. A táblázat bemutatja, hogy milyen problémát jelent a bürokratizálás, és ez ugye az a probléma, amelyel foglalkozni szeretnénk. Fönt láthatják a szerződéseket, ezt követi a pénzügyi szabályozás és a megvalósító illetve a megvalósítást célzó jogszabályok, ezek a delegált jogi aktusok. Ezek jelenleg a delegált jogi aktusok, ami a költségvetési szabályzást illeti. Kétszáz 78 cikkről van szó. Mi ezt a 20-at vettük ki, ezt emeltük ki a delegált jogi aktusok csoportjából. Tehát a jobb oldalon van az egész halmaz, a bal oldalon pedig az a rész, amelyet mi kivontunk belőle. A jobb oldallal továbbra is a bizottság foglalkozik, a bal oldalon pedig nagyon fontos részeket tartalmazó dokumentumokat látunk. Ezeket mi át, akarunk, át akarjuk vinni a költségvetési szabályozásba, annak érdekében, hogy ezt a nagy káoszt, amit itt láthatnak a grafikonon, elkerüljük, hogy elkerüljük a párhuzamosságokat. Ott, ahol a költségvetési szabályozás nem határoz meg szabályokat, ott a len, az alsó szintek saját maguk határoznak meg szabályokat. Itt látjuk tehát a szerződést, és itt a delegált jogi aktusok, tehát ez a hatalmas halmaz, aztán Rules of Participation következik, aztán maga a keretprogram, a részvételi szabályok az EU és az Euratom számára kerültek meghatározásra, aztán van az e- úgynevezett SP, ezek a Specialized Programs nevezetű programok, tehát a külön, különleges programok a keretprogramon belül, a Marie Curie és így tovább. És ezek a specializált programok a kutatási keretprogramon belül szintén saját szabályokkal, szabályrendszerrel rendelkeznek, tehát Rules of Participation. Vannak tehát specializált Rules of Participation nevezetű szabályok, és aztán vannak a Grant Agreementek a bizottság és a kedvezményezettek között, a kutatási tanácsban, és külön vannak ilyen megállapodások a külön programokon belül, és aztán vannak munkaprogramok a specializált programokon belül, és egészen lent a G-vel jelölt kis részek, ezek az úgynevezett guidelines, vagyis iránymutatások. Hat főigazgatóságon belül találhatók meg mindezek, 20, 20-ról van szó összesen, 20 ilyen guideline-ról, ezek azok, mutatom őket. Körülbelül így néz ez ki, és ez egy olyan szabályrendszer, amelyet követnie kell szegény kedvezményezetnek. Tehát én valóban sajnálom szegényeket, és pontosan azért, mert sajnáljuk a kedvezményezetteket, egészen pontosan 20 cikket akarunk átemelni a, az eljárási szabályzatba, annak érdekében, hogy elkerülhessek az, hogy mindenki saját szabályait állítsa fel. Tehát megpróbáltuk kiemelni a fontos dolgokat. A megpróbáltuk a különböző elemeket, amelyeket fontosnak tartunk, és amelyeket általánosan kellene szabályozni, ezeket kiemelni a specializált szabályrendszerekből, titokban remélve azt, hogy ezzel ezt a piramis sikerül némileg csökkenteni, leépíteni. Egységesítést akarunk tehát elérni. Egyébként sajnálattal kell mondanom, hogy a szabályok gyakran ellentmondanak egymásnak. Sokszor sok embernek az ad munkát gyakorlatilag, hogy ezeket a szabályokat hogyan is kell értelmezniük, ezzel foglalkoznak. Ők hivatottak feloldani az ellentmondásokat. Ezzel azonban, ezzel a mostani lépéssel nagyon sok kérdést eh, sikerülne végleg megoldani. Így például a személyzeti költségek eh, kiszámítása egységesülne. Egyébként a módosítókért nem gyűjtünk pénzt, nem, vesz, <laughs> nem gyűjtünk be pénzt, mert különben meggazdagodtunk volna ezen. Hát megpróbáltunk valóban az érintettekkel együtt, és egyébként az Európai Bizottsággal együtt tisztázni, hogy mi az, amit itt most tenni kellene. A szabályok harmonizálása azt jelenti tehát, hogy ezt a hatalmas piramist csökkentjük, és megpróbálunk közös, jobb eredményeket elérni, csökkentve az interpretáció lehetőségét, ami a szabályokat illeti. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság bürokratizálásnak nevezi ezt a folyamatot, nos, ha valami bürokratikus, akkor az, ez a jelenlegi rendszer az. Ezért mi azt javasolnánk, illetve azt kérnénk a bizottságtól, hogy járja be velünk együtt ezt az utat, mert mi úgy gondoljuk, hogy nincs más út, nincs más lehetőség. Emellett nagyon reméljük, hogy sikerül az Európai Bizottságot meggyőzni arról, hogy nincs más alternatívája ennek az eljárásnak, ennek a módosításnak. Nem akarjuk a bizottság befolyását a költségvetés meghatározásában csökkenteni, de az interpretációs lehetőséget valóban csökkenteni szeretnénk. 20-30 alapvető szabályról van szó, ahol általános szabályokat szeretnénk meghatározni, hiszen máskülönben minden úgy marad, ahogyan eddig is volt. Köszönöm szépen a költségvetési titkárságnak és Bux úrnak, valamint az összes többi kollégának, aki részt vett mindenek kidolgozásában, hiszen megpróbálom kompromisszumokat megfogalmazni. Hogyha látjuk, hogy mennyi módosítót adtak be, akkor az 56-os cikk, a shared managementre vonatkozó cikk különösen kiemelendő, kb. 70 módosító érkezett ezzel kapcsolatosan. Remélhetőleg jövő hétre sikerül egy új kompromisszumos javaslatot megfogalmazni és megbeszélni mindenkivel, mert ezt a módosítót aztán vagy egészében elfogadjuk, vagy egyszerűen minden, vagy teljesen elutasítjuk. Nagyon fontos, kedves kollégánk, hogy egy olyan kompromisszumot fogalmazzunk meg, amelyet valóban el tudnak fogadni a különböző frakciók egy olyan, le, egy olyan szöveget kell kidolgoznunk, amely jel mindenki egyetért is, amelyel aztán a tanács elé mehetünk, és amely valóban észszerű javaslat. Ami a tagállamok akkreditációs szabályait illeti, sikerül majd remélhetőleg minél több kollégát megnyerni, további javaslatokat fogunk tenni, Gayer kolléga joggal, joggal kérdezte, hogy hanyadik variációja ez most már az 56. cikknek, hát harmadik, negyedik talán, de nem számoltuk. De nagyon fontos valóban, hogy egy olyan kompromisszumot dolgozunk ki, amely mindenki számára elfogadható. És szeretnék mindenkit kérni, hogy utasítsa vissza az Európai Bizottság lobbizását, vagy lobbizási próbálkozásait. És aztán itt van ugye még a tanács, amelyben olyan emberek ülnek, akik nagyon jól tudják, hogy mi az, amit akarnak, és mi az, amit nem akarnak. Hogyha valóban a mentesítés kérdésében például Rivellini kolléga mutatta be ezt a módosítót, eredményt akarunk elérni, akkor egy jó tárgyalási pozíciót kell kialakítanunk a tanácssal szemben. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottsággal szemben valóban kivegyük a bizottság vitorlájából a szelet, hiszen ők azt állítják, hogy itt további bürokratizálásról van szó. Épp az ellenkezőjéről van szó, véleményem szerint. Látjuk, hogy a kedvezményezettek számára milyen küzdelmes ez a rendkívül összetett szabályrendszer, és épp az általunk tett javaslat vezetne ahhoz, hogy a bürokrácia csökkenjen. Csütörtökön szétküldtünk még egy levelet a kollégákhoz, ahol még egyszer elmagyaráztuk, miért fontos a szabályok harmonizálása. Itt van ez az új munkaanyag, amely már elkészült, ahol foglalkozunk tehát a bizottság kritikájával, és mindenképpen szeretném, hogy a parlament egy olyan álláspontot képviseljen, amely maximálisan tiszteletben tartja a parlament jogait, és a lehető legjobb módon valósítja meg a Lisszaboni szerződést, ahol tehát világosá tesszük, hogy melyek azok a szabályozások, amelyekért mi felelünk, és mi az, amit át tudunk engedni az Európai Bizottságnak. Világosan látni kell, hogy mindaz, amit most nem érünk el, azt az elkövetkezendő 20 év tekintetében nem értük el, nem tér vissza az alkalom. Mindaz, amit most nem sikerül kiharcolni, azt elveszítettük hosszú-hosszú évekre vonatkozóan előre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Valóban így van, a tanács nagyon jól tudja, hogy mit akar és mit nem, de a mi parlamenti képviselőink, nos, ők is keményen fognak tárgyalni, és ők sem fognak elállni alapvető érdekeinktől. Ami az időmenedzsmentet illeti, körülbelül 20 percünk van arra, hogy a kollégákat meghallgassuk. A bizottság is szeretné elmondani a véleményét Paradis és Tavernúrok is itt vannak, és szeretném megkérdezni, hogy ki mindenki szeretne hozzászólni? Ki az, aki el szeretné mondani a véleményét? Az két jelentéstevő előadásával kapcsolatosan senki? Jan Mulder. Wie zijn er nog collega's die het woord willen voeren? Mulder úr, még valaki? Jó, akkor a kollégája szó, és Ódi úr a következő. Mulder úr. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik, heb, eh, ik ben vanmiddag begonnen met het eerst doorwerken van de vele amendementen. Nos, ma reggel néztem meg ezeket a módosító javaslatokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy eh, zúg a fejem. Tetszik a szimbolikája ennek, tetszik az, ahogyan a különböző javaslatokat súlyozza. Kicsit aggódom azonban, hogy egy nagyon bonyolult és összetett helyzetbe keveredünk. Azt gondolom, hogy a jelentéstevőknek minél gyorsabban valamilyen kompromisszumos megoldásra kellene jönni, e- jutniuk, ez lenne a legjobb, mert a módosítók között olvastam különböző módosítókat, az első például Gressle asszonytól kiváló, de voltak egyéb javaslatok is, amelyek nagyon jók lennének, hogyha mielőtt az egyes módosítót nézzük, megnéznénk, elemzést készítenénk, tehát a jelentéstevők vagy az előadók elemeznék ezeket, megnéznénk a kompromisszumos lehetőséget. Tehát nagyon kíváncsiuk a bizottság megjegyzéseire, mit gondolnak erről, el tudják ezt fogadnia, vagy sem. Tehát kíváncsi vagyok a bizottság véleményére. Nem tudom, hogy ez kivitelezhető-e lenne. Ugye beszéltünk itt a feltámozáson napuló jogi aktusokról, és egyre többször előkerül ez a kifejezés. Azt mondtuk, azt hallottuk, hogyha hogy ha nem csinálunk semmit ezen a területen, akkor még a következő generáció is ezzel fog küzdeni. Hát nem tudom, mindig lehet eh, rendeletet készíteni az idők során. Mégis nagyon kíváncsiak arra, hogy a bizottságnak mi a véleménye. Véleményem szerint a pénzügyi rendelet kapcsán nagyon fontos ez a felülvizsgálat. Miért mondjuk azonban azt, hogy ez egy egyszeri lehetőség? hogyha hibát követünk el, akkor miért nem lehet azt majd három év múlva javítani? Ezek lennének a kezdő vezető szavaim. Kiváló munkát végeztek az előadók, és köszönöm a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen. Kalfin úr, Ódi úr, nem tudom, kérem még valaki szót. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Két témáról szeretnék szólni. Először is gratulálok az előadóknak. Nehéz és nagyon fontos, szükséges munkát végeztek. Két megjegyzésem lenne. Jó pár módosító javaslatot nyújtottam be a mentesítés határidejét illetően. Azt javaslom, azt javasolnám, hogy a mentesítést az ellenőrzési gyakorlatot követő évben le lehessen zárni amikor a parlamenti képviselőkkel beszélünk, a, a szakértőkkel, akkor úgy tűnik, hogy ez egy logikus javaslat. Azonban, hogyha az érdekelt felekkel beszélünk, például az Európai Bizottsággal, vagy a számvevőszék tagjaival, akkor azt halljuk tőlük, azt mondják nekem, hogy nagyon sok problémát, technikai problémát vet föl ez a javaslat. Ezért azt szeretném mondani az előadónak, hogy készen állok arra, hogy ezeket visszavonjam, ezeket a módosító javaslatokat, és fölálljon egy olyan munkacsoport, egy tanulmánycsoport, amely ezt a célkitűzést megvizsgálná, és a következő felülvizsgálat során esetleg ezt érvényesítené. Természetesen megnézve a különböző nehézségeket, bukkanókat. Tehát egy munkacsoportot lehetne létrehozni, amely a célkitűzéssel foglalkozna. Aztán a második megjegyzésem, tisztelt elnök úr, az az, hogy az Ipari Bizottság tagjaival együttműködve arra a következtetésre jutottam, hogy az ő véleményüket is mindenképpen figyelmembe kell venni majd a szavazás során. Eh, Köszönöm szépen. Kérem még valaki szót? Nem? Uh, uh, Köszönöm szépen. Nagyon röviden két megjegyzést tennék. Először is. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek az új anyagot. Ugye gyakran kapunk kérdéseket ebben a témában. Ezzel, szeret, ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két megjegyzést tenni. A végrehajtási jogi aktus helyett feltámzáson alapú jogi aktussal kell dolgoznunk, és szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a delegált aktusok eljárásába a tanács és a parlament munkája vele tartozik, úgyhogy nem ez a helyzet a, a végrehajtási aktusoknál. Ezt csak hallgatólagos megállapodással erről csak hallgatólagos megállapodással dönthet a bizottság, hogyha a parlament beleegyezett. Delegált aktusokat használunk, tehát lehet, hogy meg kell néznünk, hogy, hogy a, milyen részt hova kell áttenni a pénzügyi rendeletben, például a végrehajtási aktusokból mit kell áttenni a pénzügyi rendeletbe. A végrehajtási aktusokat nem csak a tehát már most ez nem csak a bizottság asztalára tartozik, a tanács és a parlament véleménye nélkül, tehát ez megváltozott. Egy nagyon nehézkes eljárásról van szó, ahogy ön, ön említette, de szerintem ez nem így van, nem annyira nehézkes ez. Ott van a négy hét, a három hét opciója, tehát hogy a tanács és a parlamentnek ennyi ideje van a reagálásra. Szerintem a delegált aktusok esetében nem lesz nehezebb, nehézkesebb az eljárás. Aztán a második megjegyzésem a pénzügyi eszközökre vonatkozó cikkek. Az anyagban a gyakran föltett kérdések területén beszél arról, hogy a parlamentet előzetesen tájékoztatni kell, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kockázatokról. Nos, ismét ez egy olyan példa, olyan eset, ahol óvatosan kell eljárnunk, mit is jelent ez, hiszen lehet, hogy a parlamentet tájékoztatják, de aztán mi a következő lépés? A parlament nem, nem az az intézmény, amelynek a kockázatelemzésről döntő szava lesz, tehát lehet, hogy információt, tájékoztatást kapunk, de még mindig nyitva marad az, hogy mi a következő lépés. Tehát ez az egyik olyan példa, amely arra mutat, hogy olyan információra van szükség, a parlamentnek olyan információra van szüksége, amelyel aztán tovább léphet, amelyel lépéseket foganatosíthat. Tehát nem csak egy előzetes tájékoztatásról beszélünk. Ami a többi elemzést és az utolagos értékelést illeti, egyetértek a megjegyzéseivel, de az előzetes tájékoztatás esetében szerintem olyan információt kell kapnunk, amely lehetővé teszi, hogy valóban lépjünk a pénzügyi eszközök témájába. Ez csak egy példa volt, biztos találhatnánk még más példákat, és ez természetesen egy kicsit hosszabban nehezebbé teszi majd az eljárást. Elnök, kérem még valaki szót a kollégák közül? Nem? Bizottság. Tavares úr, Paradi úr. Van-e megjegyzésük? Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy először is azokra a kérdésekre szeretnék válaszolni, amelyeket hallottunk a tisztelt parlamenti képviselőktől. Az egyik legfontosabb kérdés, és természetesen ez Gressle asszony kérdése volt, ez a delegált aktusokra vonatkozik. A delegált aktusok modalitását kell alkalmaznunk egy új eljárás keretében. Ez az Európai Unió működéséről szerződésben szerepelt, ez írja elő. Egy bizottsági döntésről van szó, bizottsági határozatról, amely, amelyet kiegészít a parlament és tanácsa való konzultáció. Konstatáltam, hogy ami a végrehajtási modalitásokat illeti a pénzügyi rendeletben, ez egy kisebb csomag, és Gressle asszonyal nagyon sokat dolgoztunk ezen. Azt javasoltuk, hogy a jelenlegi végrehajtási modalitásokat, tehát hogy tart, alakítsunk ki végrehajtási modalitásokat, vannak még vitás kérdések, de nagyjából egyetértünk abban, hogy csökkenteni kellene ezeket a pénzügyi rendeletben, és nem pedig a kivételeket kellene bővíteni. Ugyanaz a célunk tehát az, hogy a lényegi dolgokat beletegyük a pénzügyi rendeletbe, és a delegált aktusok pedig ezt kiegészítsék. Hogyha úgy tetszik, akkor a rendelkezések pontosítását tartalmazná. Mulder úrnak válaszolnék. Azt kérdezte, hogy annyira nehéz -e megváltoztatni a pénzügyi rendeletet? Nem. Ez egy jogi aktus, egy, egy jogalkotási aktus, együtt döntés keretében történik, tehát egy olyan dologról van szó, amely egy kicsit súlyosabb, nehezebb. A végrehajtási modalitásokat, a delegált aktusokat kell itt megváltoztatni. Az együttdöntési eljárás különböző módon folytatódhat, első olvasat, második olvasat, és így tovább. Azonban egyértelmű, hogy ezt meg lehet változtatni, de ennek van ára, méghozzá az, hogy időt vesz igénybe, és lehet, hogy nem mindig akkor sikerül ezt megtenni, amikor arra szükség lenne, amikor a körülmények ezt megkövetelik. Tehát ezért javasoltuk azt Gressle asszonynak, hogy próbáljuk meg a delegált aktusokban a végrehajtási modalitásba, modalitást megtartani, tehát rugalmasságot megtartani. Van egy küszöbb, illetve küszöbb értékek vannak, amelyeket a gazdasági helyzet határoz, meg a gazdasági körülmények. Gondolok itt például az ingatlannak, ingatlanokkal kapcsolatos eljárásra, Hohmeier asszony a jelentéstevője, neki két küszöb értéke van, a 200 ezer és az 5 millió. Ezek változhatnak ugye idővel, az ingatlan áraknak megfelelően, viszonylag gyors változtatásokat lehet eszközölni a küszöbértékekben. Ami zavar bennünket a delegált aktusokban, és ez valóban egy olyan probléma, amely gondot okoz a parlamentnek is, ez pedig az, hogy vannak olyan rendelkezések a jelentéstevő javaslatában, amelyek ellentétesek a szerződéssel szerintünk, illetve a bizottság kezdeményezésével is. Azt gondolom, hogy meg kell nézni a 210 214-es eh, eh, módosítót többek között, hiszen itt egy jogalkotási eljárásról van szó, a delegált aktusokat illetően, és azt látjuk, hogy ezek ellentétesek az úgynevezett common understanding-el, a tanács és a bizottság elnökeinek ezt meg kell néznie. Tehát a 213-as módosító például ellentétes irányú a delegált aktusokkal. A 290-es cikke értelmében, illetve a közös megállapodás értelmében kell eljárnunk. Természetesen a jelentéstevővel, illetve az Európai Parlament képviselével együttműködtünk, egy is együtt fogunk működni. Ez a konzultáció széles körű lesz és részletes, de mindenképpen szeretnénk megőrizni a közös megállapodást, a common understandinget, valamint a szerződés kitételeinek eleget kívánunk tenni. És ezt sugalja a bizottság kezdeményezés. És ennyit a delegált aktusokról, ami az 56-os cikket illeti. Gressle asszony elég sok mindent fölvetett, és most nehéz pontosan erre az 56-osra reagálni, azt kell mondanom, hogy hallgatólagosan ez érinti a bizottságot, illetve egy kompromisszum fog kialakulni, és erről ma délután talán szavaznak is a regi bizottságban, és ezzel egy álláspontot tudunk képviselni majd az Európai Parlament felé, illetve azzal szemben, Tehát itt természetesen a tagállami felelősséget is hangsúlyozni kell. Még egy dolgot szeretnék elmondani a javaslat kapcsán. A bizottság akkreditációját illetően, illetve a tagállami ellenőrzési rendszert illetően mindig is ott van még az úgynevezett shell mail, a shell és a mail probléma, Tehát a shell szó szerepel a szövegben, de ez szerintem nem helyes, nem megfelelő, hogyha a bizottság ezt a rendszert meg akarja tartani azért, mert a tagállam ezt kéri. A tagállam, hogyha nem tud megfelelő rendszert, hatékony rendszert létrehozni, akkor a, a bizottságnak korrekciós szerepe van. Tehát mindenképpen felelősség terheli a tagállamokat ezen a területen. Azt látjuk, hogy hogyha szisztematikusan értékelni kell, felül kell vizsgálni a rendszert, mielőtt maga a rendszer az egy adott tagállamban elindulna, akkor ez késedelmeket fog okozni. Tehát a shall appraise helyett may Praise fog szerepelni a szövegben, és remélem, hogy a 313-as módosítót illetően az, el, az előadó jóváhagyásáról tud majd biztosítani bennünket. Ezt szerettem volna elmondani az 56-os cikkely kapcsán. Hogyha megengedik, ugye még van időnk, egy-két megjegyzést tennék, általános, általános megjegyzést. ez is felmerült a vita során. Azt gondoljuk, hogy bizonyos esetben a jelentéstevő a jogi alapra hivatkozik, és egy-két korlátozást vet föl a bizottságot illetően a költségvetés megvalósítására, például a 68-as módosító, az 55-ös cikkelyre vonatkozik ez, amely azokra a szervezetekre vonatkozik, akiknek delegálhatja a bizottság a költségvetés végrehajtásának egy részét. Az 55-ös cikkelyben cikkelyre utal Gressle asszony megjegyzése, amelyet el is fogok olvasni meg kell nézni tehát az eljárásrendet, a, a célokat, a megvalósítási módszereket, metodológiát, és ezt 7 évvel azelőtt kell megtenni, mielőtt ugye véget érne a programozási időszak. Szerintünk ez túlságosan nehézkes kitétel, és ez a finanszírozási döntéseket megnehezíti. Ezek kapcsán ugyanazt az információt szolgáltatjuk, azonban a jogi, adjuk meg, azonban a jogi alapot nem. A jelentéstevő ezt a javaslatot újra fölveti, a 306-os módosítóra utalnék, ezeket az elemeket ismét felveti ez a módosító, kiegészítve azzal, hogy ez már benne van a jogi alapban. Tehát a 68-as módosító problémás számunkra, hiszen előrevetít bizonyos, bizonyos dolgokat. A 167-es, illetve a 130-as módosítók esetében is ez a problémánk, hogy nagyon sok mindent előre meg kellene határozni, és nehéz így a változó körülményeknek fényében változtatásokat eszközölni. A 424-es módosító ezt a korlátozást törli, ez a költségvetési megvalósítási kapacitásunkat nagymértékben visszaszorítja. Még egy percet kérek. Egy módosítóról szólnék, amely az átutalásokkal kapcsolatos. 22-es módosító, amely 23-as cikkre vonatkozik. A bizottság célja az volt, hogy bizonyos rugalmasságot biztosítson az administratív hitelek esetében, illetve az administratív költségek esetében. mint egy tíz évvel ezelőtt, még mielőtt az activity-based budgeting, budgetingre tértünk volna rá, és ugye megvolt ennek az oka, a autonóm módon jártunk el. Most azonban ez a követ, különböző főigazgatóság között megosztódik. Tehát vannak pozitív fejlemények ebben a területen, de azért többet vártunk volna. Aztán van még egy nagyon fontos aspektus, ez a kifizetési előirányzatok kérdése. olyan területről van szó, meg kell nézni, hogy a költségvetést hol lehet a legjobban ö, megvalósítani. Lehet, hogy a, a, ezeket esetleg egy másik területre kellene átirányítani, ott jobban fel lehetne őket használni. Itt ö, megjegyezném, hogy például a 266-os módosító lehetővé teszi az ilyen átutalásokat, hogyha a költségvetési hatóság ezt nem ellenzi három hetes határidőn belül. Aztán ott van az ingatlanak kapcsolatos eljárás. Természetesen itt is nagyon fontos a parlamenti ellenőrzés, hiszen már van is parlamenti ellenőrzés a jelenlegi rendeletben jelenlegi szabályozásban, és nagy meglepetéssel és örömmel látjuk azt, hogy a parlament jóvá hagyott bizonyos kérdéseket. Három különböző fázis létezik, a tendert megelőző, illetve tendert utáni fázisokról beszélünk, meg kell nézni, hogy ki kikkel lehet szerződést kötni. Ezen a területen is úgy nézzük, hogy nagyon nehézkes ez az eljárás. Legalább egy dolgot szeretnék még megjegyezni, ez amit fontosnak tartok. Ez pedig az, hogyha hogyha a bérbeadás, egy ingatlan bérbeadása, bérbeadását esetleg alacsonyabb költségeken lehet megtenni, tehát, hogyha kedvező lépésekről van szó, akkor nem feltétlenül kell a költségvetési hatóságnak megkapni ezt a tendert előzetes formában. Azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos esetekben úgy érezzük, hogy nagyon túlzott a beszámolási, a jelentéstevési kötelezettség, például a 48-as módosítóra gondolok, a 34-es cikkelre vonatkozik ez. Jelentést kellene készíteni azokról a lépésekről, amelyek az 56-os delegált aktus, 56-os cikkei delegált aktusaiban szerepelnek, vagy a 185-ösben szereplők, szereplő ügynökségek, például a decentralizált ügynökségek által tett lépésekre vonatkozik ez. Nos, ez már most is egy 500 oldalas jelentés, hogyha ehhez még, ezt még kiegészítjük az összes művelettel, Eh, amelyet delegált aktus eh, keretében tesznek, ez me, tesznek meg ezek az ügynökségek, akkor szinte ezer oldalas lesz ez a jelentés. És azt hiszem, hogy ez eh, időbeli korlátokat, időbeli problémákat vesz, vet föl. Köszönöm szépen, hogy hagytak ilyen hosszasan beszélni. Egy Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Sokkal rövidebben fogok fogalmazni, de mégis kevesebb dolgot is szeretnék mondani. Ami a mentesítési eljárást illeti, Ódi úr bátorságát üdvözlöm, legyünk tiszták és világosak, teljesen egyértelműen látom, hogy milyen fontos a megvalósítást követő évben mentesítést kapni politikai szempontból. A mentesítést azonban a számvevőszék jelentésére kell építeni. Természetesen ezt adhatják korábban ezt a jelentést, ehhez azonban olyan munkamódszerre van szükség a számvevőszék részéről, amely az auditálás előbbre tudja hozni, rövidebb határítőket tud szabni, és itt a, a tranzakciók auditálása a kulcs, hiszen nagyon fontos, hogy magas szintű jelentések készüljenek, ehhez azonban megfelelő elemzést, tehát valós megfelelő elemzést kell készíteni. Hogyha jelentősen csökkenteni kell a határidőt, akkor ezt az elemzést sokkal hamarabb el kell végezni, kevesebb mintát tudnak majd venni, és ez, ér, ez nagy mértékben hátrányosan érinti a munka minőségét. Tehát nagyon röviden, hogyha valós a célkitűzés, Ódi úr ugye azt arra, arra utalt, hogy az intézmények, fő, főleg a a számvevőszék, illetve a bizottság egy más munkamódszert alkalmazon, amely ezt a rövid határidőt teljesíteni tudja. A második megjegyzésem a gyönyörű színes táblázattal kapcsolatos, amelyet Kreszle asszony készített. Egyszerűen annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hát ugye ez nagyon szép, érdekes, de hát mit is takar, mi ez? Ugye ott van a pénzügyi rendelet, illetve a végrehajtási modalitások, de ez csak egy kis részét képezi ennek a színes lapnak. A lényege az ágazati rendeletre, szabályozásra vonatkozik. Tehát nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy nem mindig ugyanazok a ugyanazok a prioritások, mint a Kokóbú és a Költségvetési Bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paradi úr. Holmeier asszonyt is úgy látom, hogy kellőképpen provokálta, valamire szeretne reagálni, hallgassuk meg. Úgy nem volt jó ötlet provokálni engem, mivel én aztán tudok védekezni. Nos, kezdeném a bizottság eh, épületekkel kapcsolatos politikájával. Két-három évvel ezelőttig nem éppen az átláthatóság jellemezte ezt a politikát. A bizottsággal folytatott első eszmecserék során a bizottság egyik illetékes eh, hivatalnoka úgy vélekedett, hogy eh, ez a politika a költségvetésen belül mozog, és tulajdonképpen eh, nem is kellene erről beszámolniuk. Akkor én rákérdeztem, hogy a 600 milliós nagyságrendű épületekről be kellene számolniuk, vagy nem, hogyha ez a költségvetés részét képez, és a bizottság szerint, hogyha a költségvetésen belül van ennek a helye, hát akkor sem kell beszámolni erről. Ezt követően elkértem a listáját azoknak az épületeknek, melyekről eh, nem számoltak be, ott 40 milliós épületek is szerepeltek, amelyek nagyon nagy kihatással vannak a költségvetésre, és komolyan látnunk kell, nagyon fontos látnunk azt, hogy nekünk a parlamentnek nagyon fontos, hogy világos definícióink legyenek. A módosítókkal kapcsolatosan először is, hogyha háromszor is kérek egy magyarázatot, az nem jelenti azt, hogy három különböző engedélyezési eljárásra van szükség. A baj az, hogy minket csak akkor értesítenek, amikor az egész eljárás már lezajlott, és aztán a parlament, mivel nincs más lehetősége, mondván annyi pénzt elköltöttünk már, ott tartanak a tárgyalások, hogy tulajdonképpen más véleményt már nem is fogalmazhatunk meg. Éppen ezért eh, úgy gondoltuk, én és azok, akikkel tanácskoztam, hogy eh, szeretnénk, hogyha kapnánk egy rövid információt, tájékoztatást a tervezett projektekről, hogy legalább parlamentként egy eh, véleményt fogalmazhassunk meg, legyen az pozitív vagy negatív vélemény. De ez nem egy nagy horderejű eljárás, teljesen bürokrácia mentesen is történhet mindez, azonban fontos, hogy a tájékoztatás során átadott adatok valóban megbízhatóak legyenek, és ne térjenek el később milliókkal a valós adatoktól, és ne csak utólag kapja, kapjuk meg a tájékoztatást, illetve az adatokat, mert akkor már nincs értelme, akkor már egyszerűen csak gesztus értéke van, de semmilyen kötelező ereje nincsen. Másodszor egy kicsit megdöbbentem azon is, hogy a bizottság szerint ismét a mikromanagementbe avatkozunk be, ez Egyáltalán nincs így, és nem is beszélve arról, hogy mi csak egy ex post intézmény lennénk, mint költségvetési hatóság mi nem vagyunk ex post intézmény, hogyha pénzeket költenek el, akkor nekünk jogunk van ahhoz, hogy mi is részt vegyünk a döntésben és adott esetben, főként ami az épületpolitikát illeti, semmi értelme nincs az ex post ellenőrzésnek. Nagyon fontos előre ismerni a körülményeket, a modalitásokat, és ennek következtében egy állásfoglalást megfogalmazni. Egyébként a költségvetési rendelet ezt előre is irányozza. Semmi értelme, hogy két évvel a szerződés kötés után kritizáljunk itt egy szerződést, hiszen hogyha 30 évre szól a szerződés, akkor hátra van még abból 28 év, és egyszerűen erre a 28 évre vonatkozóan már nem tudunk semmit változtatni. Mosolyogva vettem tudomásul azt is, hogy ön azt mondta, hogy ami a hiteleket illeti, szívesen követik a mi javaslatunkat. A parlament már korábban is kiállt azért, hogy az épületpolitika területén legyen lehetőség hitelekre, hiszen az olyan épületek esetében, amelyeket nem tudunk ö, egyszerre megfizetni, az ilyenek esetében szeretnénk átláthatóbbá tenni az eljárásokat. Nagyon sok eset volt ezzel kapcsolatosan. Azt szeretnénk, hogy világos és transzparens legyen, átlátható az épületfinanszírozás, ahol azonban a finanszírozás megfelelő időkeretét követeljük, erre vonatkozóan azt mondták, hogy ezt húzzuk ki 10 különböző országban néztem meg, hogy nemzeti jogszabályokban előfordul -e ez, nem csak tíz helyen találkoztam ezzel. Ön azt mondja nekem, hogy a megfelelő szó kétértelmű, én szívesen beleírok egy konkrét időpontot is, illetve határidőt, de nekünk valójában az volt a fontos, hogyha hitelekről van szó, akkor a visszafizetés vonatkozó határidőknek világosnak kell lenniük, és el akarjuk kerülni, hogy el kell kerülni azt, hogy ezt kivegyük, hiszen máskülönben a végtelenségig húzódhat a hitelek visszafizetése. Világos határidőket akarunk, transzparenciát, átláthatóságot akarunk, és világos modalitásokat, ami az épületpolitikát illeti. És a harmadik lépés rendkívül fontos. Két éves tapasztalatom során jelentéstevőként igenis megfogalmazódott bennem bírálat ezzel kapcsolatosan. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy az utólagos ellenőrzés alkalmával világosan látszott, hogy jóval több pénzt költöttünk el, mint amennyit az adott projektre szántunk volna. Ez a harmadik lépés tehát számomra azt jelenteni, hogy a bizottságnak valóban egy jelentést kell készíteni arról, hogy valósan mennyibe került az adott épület, és ami a végső finanszírozási modalitást illeti, ez lenne tehát a harmadik lépés az épület elkészültét követően. Ez lehet egy rövid tájékoztatás, és egyáltalán nem kellene nagy, nagyon körülményesnek lennie. A bizottságnak, mind a parlamentnek is ez esetben nagyobb szerepvállalás jutna, hiszen az épületpolitikával egy olyan átláthatósági mércét kötnénk össze, amely eddig még eh, példanélküli volt. Ezt nagyon fontosnak tartanám, és nagyon komolyan vettem a kollégák kéréseit is, akik többször panaszkodtak a különböző frakciókból érkezve, hogy sajnos mindig, eh, illetve sokszor nem elég átlátható az épületpolitika, és eh, nem megfelelő az eljárás, illetve nem felel meg az épület nagyságának, és a költségek nagyságának. Úgy gondolom, hogyha milliárdokat költünk épületekre, akkor érdemes volna elgondolkodni legalább egy kicsit az átláthatóság és a megfelelő finanszírozásról. Elnök, köszönöm szépen, Holmájer asszony. Azt hiszem, ezzel elérkeztünk a téma végéhez. Megadnám még a két jelentéstevőnek a szót, ha szeretnének reagálni. A regi szakbizottságban jelenleg szavaznak, ezért többeknek el is kell menniük, tehát kérem legyenek rövidek. Greszle asszony, köszönöm szépen az eszmecserét, és Holmeyer asszony nagyon szépen megfogalmazta, hogy mi a lényeg, Európában parlamentáris demokrácia vagyunk-e, vagy sem. A parlament a jogait első ízben érvényesítheti a költségvetési rendeleten belül. Egy új jogi helyzetben találjuk most magunkat, a Lisszaboni szerződés képezi ennek alapját, és Mulder kolléga rákérdezett, hogy Miért mondtam azt, hogy most vagy soha? Azért, mert most tudjuk a 290-es cikket megvalósítani, amely szerint az Essential Provisions magának a jogszabály szövegének a részét kell, képezze. Maga a bizottság 12 ilyen Essential Provision-t azonosított ebben a kupacban, mi további 8-at azonosítottunk, így jött össze a 20 Köszönöm szépen, Peredi úr, hogy ön ezt így világosan elmondta. A bizottság gyakran megpróbál konfliktust szítani ott, ahol gyakorlatilag nincs is. Ami pedig a delegált jogi aktusokat illeti, a, az eljárási szabályzat ezt csak nagyon későn szabályozza. Ezért kérdéses, hogy hogyan is járunk el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Tehát vagy teljesen öm, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat alkalmazunk, vagy sem. Mi azt javasoltuk, hogy ezt a konfliktust valahogy próbáljuk feloldani. Ha nincs konfliktus, nem kell szabály. De mi a helyzet akkor, hogyha van egy konfliktus? Vagy ötször visszautasítjuk, és ötször újra csináljuk az egészet, vagy azt mondjuk, hogy mi ezt és ezt szeretnénk, ti ezt szeretnétek, és megpróbálunk kompromisszumot kötni. Megpróbáltunk egy utat felvázolni, egy békés utat, a bizottság ezt elutasítja. Ez azt jelenti, hogy jelenleg jogalag nekem a leggyengébb a pozícióm, mert viszonylag kevés beleszólásom van a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokba, vagy elutasítom, vagy elfogadom. Hét éves parlamenti karrierem során ritkán tapasztaltam azt, hogy a parlament visszautasítana valamit. Ez azt jelenti, hogy de facto nagyon gyenge jogilag a pozíciónk, még akkor is, hogyha de jóre kicsit másként néz ki a helyzet. Mindenképpen azonban a felhatalmazásra alapuló jogi aktus egy nagyon gyenge pozíciót irányoz elő nekünk, ezért világosan látnunk kell azt, hogy ezt a 20 most nem fogadjuk el, akkor nyilván hibát követünk el, mert nem tudjuk megvalósítani a szerződést. Ha elfogadjuk, akkor még mindig el kell dönteni, hogy mit csinálunk a csomag többi részével. Azt hiszem, jól tennénk, hogyha ragaszkodnánk a befolyásunkhoz, illetve a befolyásunkhoz. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, azt hiszem, megpróbáltuk elérni azt, hogy valóban tisztában legyünk a kockázatokkal. Ha évente 10-15%-át a költségvetésnek pénzügyi eszközök révén költjük el, és 3%-kal gondunk akad, és valahonnan elő kell teremtenünk a pénzt, akkor nagyon gyorsan nagyon nagy problémák elé nézünk, és nagyon nehéz megmagyarázni a választóknak, hogy ez miért van így. Azt hiszem, nagyon mértéktartó az általunk megfogalmazott megoldás. Szeretnék még egy dolgot elmondani. Az ITRE, ITRE az AFET és a REGI szakbizottságok fogalmaznak meg véleményt, fogalmaztak meg véleményt. Az AFET szakbizottságbéli véleménye azonban gond van, a külpolitikusokat díjazni kellene a módosítókért, mert újra megmutatkozott, hogy néhány alapvető dolgot egyáltalán nem értettek meg. Hogyha például a bizottságtól azt várjuk, hogy a külügyi szolgálat finanszírozása számára fogalmazom meg szabályokat, hát akkor elfelejthetjük az egészet. Ezt ugye nem gondolják komolyan. Néha az emberben felmerül a kérdés, hogy munkánkat tényleg olyan rosszul végeztük volna el, hogy nem sikerült az alapokat elmagyarázni, hogy miért kellenek pénzügyi szabályok, és hogy miért kellene, hogy mindenki betartsa némileg ezeket. Szeretném minden kollégától kérni, hogy hadd kapjunk szót még egyszer a döntés előtt, mert az AFET véleménye ilyen tekintetben veszélyes, ezért nagyon jó lenne, hogyha erről még egyszer beszélhetnénk, mielőtt szavazunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rivelini úr. Néhány szóban. Köszönöm szépen. Túl sok mindent nem tudok hozzáfűzni Greszle asszony előadásához. Van egy személyes jellegű észrevételem. Amikor meghallgattuk a különböző feleket amelyek mind érintettek a probléma megoldásában, mindannyian arra törekedtünk, hogy a bürokrácia csökkenjen, de fokozódjon az átláthatóság és az ellenőrizhetőség. Amikor a termen kívül Greszle asszonynal egyeztettünk, a, ezek, az, ezek a szándékok úgy látszik megváltoztak vagyis másként nyilatkoztak a szereplők, mint itt a teremben. Történelmi lehetőségünk van két okból, az egyik ok a Lisszaboni szerződés, a másik pedig, ha így fogalmazhatok, az az eltököltség, és az a, a gyakorlat vagy tapasztalat, amelyet Gressle asszony szolgáltat ehhez a témához, nagyon jó munkát végzett, és megpróbálta leegyszerűsíteni ezeket a nagyon összetett kérdéseket, javítva az ellenőrző funkciókat, és végül, de nem utolsó sorban, úgy vélem, a parlament szavahihetősége is kockán forog most, és meg kell őriznünk a becsületünket a tanács és a bizottság előtt, ahogyan Gressle asszony is kifejtette, a mi munkánk az is, hogy elszámoljunk a választóinknak, őket képviseljük végső soron. Köszönöm. Köszönöm szépen. A társelnöknek nincsen mondani valója, úgyhogy most le is zárnám ezt az ülésszakot. Július 13-án lesz a következő ülésünk ebben a témakörben, itt, Brüsszelben, ugyanebben az időpontban. Most folytatjuk majd a munkát negyed ötkor a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság munkájára gondolok, úgyhogy negyed ötkor kezdünk. Uh, the next point is... És a következő napirendi pont a tanácsmentesítési eljárása. Ah. okay yeah because the next point is okay yes.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 Goed, eh, welkom collega's. Laat ons... Eh, Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Eh, folytassuk a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság ülését. Azt javaslom. Kettő napirendi pontot kell ma megtárgyalnunk. A 2009. évi mentesítést, ezt most elutasítottuk, úgyhogy el kell döntenünk, hogy mi a következő lépés. Aztán az Olaf reformja, ez a második témánk. Jelen van Kessler úr, Gressle asszony az előadó, és Revelini úrnak adom meg a szót, mert nincsen túl sok ideje, a, a halászati szakbizottságba kell mennie. Bizonyára a kollégák is tudják, hogy a koordinátorokkal a későbbiekben találkozunk. És 3.46-tól 6.30-ig fogjuk tárgyalni ezt a témát. Köszönöm, elnök úr, így Rivellini képviselő. Elnézést, de majd távoznom kell, a halászati trialóguson veszek részt. Úgyhogy a bevezetőm után sajnos távoznom kell, mint mondtam, de az árnyék előadókkal folytathatják majd az egyeztetést. Ami a mai témánkat illeti. Először is emlékeztetnék arra, hogy mi a tanácsi dokumentummal kapcsolatos helyzet. El kell döntenünk, hogy hogyan lépünk tovább ebben az ügyben. Miután a kérdőívet december 14-én bemutattuk a bizottságnak, a tervezetes jelentés pedig február 28-án adtuk át, a tanács főtitkárságától kaptunk egy levelet a 2009-es mentesítésről, és ez különböző dokumentumokat említett, a 2009-es végleges költségvetést, amely az kötelezettségeket és a vagyonelemeket tartalmazta, aztán a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos jelentést is tartalmazta ez a csomag, ez egyébként nyilvános dokumentum, a weblapon is elérhető. Harmadszor a 2009-es belső ellenőrzés összefoglalóját tartalmazta ez a csomag, illetve a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos dokumentumot. Ami a kérdőívre való válaszokat illeti, ezt sajnos soha nem kaptuk meg. 2011. március 2-án a Koreper egy egyetértési memorandumot fogadott el, amely a parlament és a tanács közötti további együttműködést szabályozza a mentesítési eljárás kapcsán. A memorandum gyakorlatilag tovább lépést jelent a tanács korábbi javaslatához képest, annyiban, hogy elválasztja a költségvetési eljárástól a mentesítést. Március 30-án a kont koordinátorok tudomásul vették a memorandumot, illetve bemutatott dokumentumokat, de nem éreztük, hogy a megállapodás tervezetben vagy a kiadott dokumentumokban lett volna bármi is, ami megalapozta volna a mentesítés megadását. Márciusban a következő ülésen ugyanezt az álláspontot fenntartották, majd március 22-én a bizottság elfogadott egy jelentést, amelynek a tartalma arra vonatkozott, hogy halasszuk a mentesítést a parlament különböző megközelítéseket javasolt, a tanács ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a legkomplexebb úton indulna el, vagyis hogy tárgyalna egy intézményközi megállapodásról. A parlament hozzájárult ahhoz, hogy ezt a lehetőséget is megvizsgáljuk, de csak azt követően, hogy a 2009-es éves eljárást lezárták. Ez egyébként 2011. március 21-én történt meg. És 2011. május 10-én tárgyalta a parlament a mentesítést, és a tanács elnöksége meghívta a parlament egy tárgyaló csapatát, hogy rendezzük ezt a kérdést. A plenáris többsége azt szavazta meg, hogy a kont döntését erősítsék meg, és a koordinátorok 2011. június 8-án tudomásul vették a, par, a parlament plenáris ülésének szavazatát, és arra jutottunk, hogy egy eszmecsere lesz a következő ülésen. A következő lépés az volt, hogy a tanács egy levelet intézett júniusban Buzek elnök úrhoz, és a levél címzetje a plenáris ülés, és azt javasolja a levél, hogy tárgyalások induljanak két témában, a költségvetés előkészítése, illetve a mentesítés témájában. Hogyha nincsen megállapodás ezzel kapcsolatosan, így a levél, a tanács megfontolja azt, hogy a szerződés 319. cikke alapján történjen meg a mentesítés. Csak szerettem volna képbe helyezni a kollégákat a történtekkel kapcsolatosan. A tanács a többi intézménnyel egyenlő hatáskörben pénzügyileg felelős a közpénzekért, amelyekkel rendelkezik, ugyanúgy, mint más intézmény. Továbbá úgy is gondolom, hogy a tanácsnak minden kérdésre válaszolnia kell, amelyeket a bizottság tesz fel neki, amit ez a szakbizottság tesz fel neki, illetve amit a parlament tesz fel. Ezért eh, nagyon fontos, hogy bizonyos kérdéseket kiemeljünk a kérdőívből, és ezekre összpontosítsunk. Azokra gondolok, amelyek elsősorban a tanácsra vonatkoznak jogi és politikai szempontból. A tanács által felvetett E, érvek, amikor azt mondják, hogy a bizottsági mentesítés vonatkozik a többi intézményre is, hát ezek kérdésesek. Ez gyakorlatilag egy szó szerinti értelmezés a jogászok szerint is, és ezért legkevesebb, hogyha azt mondjuk, hogy ez kétséges értékű. A jogi értelmezésben egy sokkal józanabb megközelítést is foly, folytathatunk, vagyis tekintsük a jogalkotó szándékát. A mentesítés célja az, hogy a kiadások, amelyek közpénzekből történtek, nagyon fontos, hogy az a demokratikusan választott parlament, vagyis a választó képviselői által legyenek ellenőrizve. Ez egyébként a külügyi szolgálatra is vonatkozik, az erre vonatkozó szabályokat kevesebb, mint egy éve fogadtuk el, és emlékszem, hogy Gressle asszony volt az előadó, és pontosan az derül ki a dokumentumból, hogy a külügyi szolgálat annak ellenére, hogy egy kvázi intézmény, a mentesítés alanya lehet azt nem tudom elképzelni, hogy ha egy kvázi intézmény alanya a mentesítésnek, akkor egy olyan intézmény, mint a tanács, hogyan lehetne, hogyan ne lehetne alanya, vagyis hogyan maradhatna ki ebből a körből. Nagyon fontos, hogy a tanács számára is elfogadható megoldás szülessen, elismerve a parlament hatáskörét a mentesítésben a pénzügyi rendelkezésre vonatkozó aspektusokat már el sem akarom ismételni. Nagyon érdekes, hogy a tanács hogyan reagál majd erre a jelentésre, ezt majd meglátjuk a koordinátori ülésen. Köszönöm szépen az előadó mindenre kiterjedő magyarázatát. Úgy gondolom, hogy minden elemet érintett, úgyhogy kérdezem a kollégákat, hogy szeretnének-e kérdezni, szólni valamit, javaslatot tenni, vagy pedig várjuk meg a vitát. Odi úr minden esetre szót kér. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam az előadó bevezetőjét. Én nem tudom, hogy most hol járunk, de szeretném hangsúlyozni, hogy jogi tanulmányt kell készíteni, hogy tudjuk pontosan, mi a parlament joga, mi a hatásköre ezekben a témákban már egy ideje ragaszkodom ehhez, és szerettem, szeretném, hogy a Kukubu napirendjére kerüljön ez a kérdés, azért, mert valóban nagyon sajnálatos az, hogy a tanács megmondja, hogy van-e jogunk, vagy nincs jogunk valamihez, aztán ott van a külügyi szolgálat, és hogyha megengedik, akkor egy percben egy megjegyzést tennék. Van egy hatalmas nagy kihívás előttünk, amikor közösségi felhasználásról van szó, illetve kormányközi kérdésekről, akkor ez tovább bonyolítja a kérdést, hiszen közösségi instrumentumokra, eszközökre hagyatkoznak. Tudni kellene pontosan, hogy kinek a feladata a politikai ellenőrzés ebben a zűrzavarban, hiszen az állampolgárok képviselőket választanak azért, hogy a végrehajtó szervet ellenőrzék. Ez itt az Európai Bizottság, illetve a kormány, és az a félelmem, ezt szeretném megismételni, hogyha nem tisztázzuk pontosan, hogy ki mit kontrollál, akkor a nemzeti parlamentekkel kerülünk konfliktusba. Szeretném ehhez elmondani, hogy az első anyag, amely a pénzügyi stabilitási mechanizmusból származik. Ez mindegy 700 millió euró, tehát nem, nem semmiség, nem kicsi összeg, és nem tudjuk, hogyha ez csak az, az, az eurózónára vonatkozik, akkor itt az Európai Parlament E az érintett, véleményem szerint ennek így kellene lennie, hiszen szupranacionális dimenzióban dolgozunk, vagy pedig a nemzeti parlamentek koalíciójának a hatásköre lesz ennek az ellenőrzése. Hogyha 700 milliárd eurót nem fognak uh, úgy fognak folyosítani, hogy nem ellenőrzi ezt sem, senki, illetve nincs parlamenti ellenőrzés, akkor ez nagyon nagy hiba. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a tanácsnak politikai ellenőrzés alá kell vennie ezt a kérdést, mert az eddigi rendszer nem működik megfelelően, illetve nem szeretném azt, hogy az Európai Parlament az Európai Parlament hatáskörét túllépjük, hiszen akkor a nemzeti parlamentekkel kerülünk konfliktusba. Köszönöm szépen, Odi úr. Valaki szeretne reagálni az elhangzottakra? Természetesen vannak lehetőségek az ön javaslatával kapcsolatosan, mondja a titkárság nekem de nagyon fontos volna, hogy a koordinátorok egyeztethessenek erről, és ezután ők közvetíthetnék az önkérését. Odi úr a koordinátorok jelenlegi elnöke, és azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne ezt így ilyen formában napirendre tűzni. Rendben van, van-e más megjegyzés? Jó, akkor ezt a napirendi pontot letudtuk. legkésőbb háromnegyed hatig végeznünk kell egyébként is. Következő pont. De úgy látom egyébként, hogy nincs itt a jelentéstevő Greszle asszony. Nem tudom, hogy a néppárti képviselők, vagy Greszle asszony munkatársai esetleg el tudják-e intézni, hogy Greszle asszony még visszatérjen az ülésre. Időközben Szeretettel üdvözlöm Keszler urat, aki az OLAF ügyvezető igazgatója, nagyon örülök, hogy eljött. Hamarosan meg is kapja a szót, de esetleg mellettem helyet is foglalhatna az igazgató úr. Hello. Ik moet eventjes schorsen tot mevrouw Grissel er is. Het is uh, weinig zinvol om dat debat zonder haar te voeren. De nagyon fontos mindenképpen, hogy megvárjuk, hogy Gressle asszony itt legyen, hiszen nélküle nincs értelme a vitának. Dag Ingeborg. Uh, we hadden eventjes geschorst eh, omdat het uh, laatste punt van vandaag absoluut... Szia Ingeborg. Kicsit megszakítottuk az ülést, mert nélküled nem tudtunk tovább lépni. Az utolsó pontot nem tudtuk megtárgyalni nélküled. Ugye az Olaf reformjáról van szó, és a konfliktusokról, amelyeket mindannyian ismerünk. Eszmecserét folytatunk ma, és Kessler úr is jelen van, akinek minden bizonyal saját tapasztalata is vannak, és be tud számolni róluk. Többek között a legutóbbi Semeta úrral tartott találkozó háttere előtt is, tehát ismét öni a szó, Greszlászony. Köszönöm szépen. Az ember nem lehet egyszerre több helyen, és senki sem sajnálja ezt jobban, mint én, de sajnos az ügynökségek találkozóján is részt kellett vennem, előkészítendő a találkozót, amit csütörtökön lesz, és itt a néppárt részéről én vagyok a felelős. Emlékeztetnék arra, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy miután az olaf kapcsolatban vizsgálódtunk, megszervezzük ezt a találkozót önnel. Ma nem csak az Olaf reformjáról lenne szó terveink szerint, hanem arról is, hogy mi lesz a jövőben az Olaffal, illetve arról is szó van, hogy hogy néz ki az Olaf jelenlegi helyzete, és hogyan tudunk ebben a kérdésben előrelépni. Azonban nagyon fontos lenne, hogy elmondja, hogy a belső szerkezetváltás folyamatában hol tartanak az olafon belül, ez nagyon érdekelne bennünket. Ön úgy nyilatkozott, hogy az emberek felét be akarja vonni a vizsgálódásokba. A kérdés, hogy kivel együttműködve folytatják a reformot. Én azt látom, hogy az Olafon belül sokakat nem vontak be a reformba, ebből nyilvánvalóan adódik az elfogadottság, az akceptancia kérdése. Nagyon fontos lenne tudni, hogy jelenleg hol tart ez a folyamat, és hát az ember nagyon vad dolgokat hall arról, hogy az Olaf hogyan is viselkedett a parlamenttel szemben. Nagyon jó lenne, hogyha ön elmondaná a saját véleményét, és elmagyarázná, hogy önt mit motivál, mi motiválta abban, ahogyan elnyert, és Egyébként pedig nagyon örülök, hogy itt van, és köszönöm, hogy eljött. Elnök, köszönöm szépen Ingeborg. A többiekre nézek, Francescova képviselő szeretett volna hozzászólni. Van-e más, aki szeretne még mondani valamit? Cseszkova úr, majd Balcsitis úr, és utána Keszler úr kapja meg a szót. Ja Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám trošku, mám otázku. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az OLAF együttműködjön a tagállamokkal. Tudjuk, hogy egyrészt ott van a tagállami rendszer, másrészt pedig a nemzeti szerveknek való információszolgáltatás. Vannak olyan nemzeti szervek, vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon jól együttműködnek az olaffal, azonban vannak olyanok, ahol az együttműködés igencsak problematikus. Erre vonatkozik tehát a kérdésem. Milyen alapra helyezik ezt az együttműködést? Hogyan lehet ezt az együttműködést átalakítani, átstruktúrálni. Általánoságban véve tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy a jogi alap milyen formában ö, kell, hogy reformra kerüljön az Olaf esetében, illetve hogyan alakul az együttműködés a tagállamokkal ami az OLAF, illetve a többi intézmény cselekedetét illeti, illetve az együttműködési lehetőségeket, ez mind a tagállamoktól függ. Tehát szeretném látni azt, hogy hogyan vélekedik erről a kérdésről, hogyan látja ezt az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. E, e, Köszönöm szépen, főigazgató úr. Az elmúlt másfél évben nagyon sokat beszéltünk az Olaf munkájáról, és nagyon sok eszmecsere folyt a különböző jogalkotási javaslatokkal kapcsolatosan. Emlékszünk a főigazgató kiválasztására irányuló folyamatra, illetve arra, hogy milyen problémák kapcsolódtak ehhez. Azóta eltelt ez az idő, és ugyanezek a problémák kezdenek megint felmerülni, ezekkel minél hamarabb szembe kell néznünk. Először is a legutóbbi bizottsági javaslat a koordinációs eljárást helyettesíti, felváltja egy rugalmasabb eszmecsere eljárással. Érdekelne, hogy ön erről hogyan gondolkodik, és úgy gondolja-e, hogy ez az Olaf és a parlament kapcsolatát rugalmatlanabbá teheti illetve milyen fényben látja a de minimis szabályt, az emberi erőforrásokkal kapcsolatos problémát, illetve a különböző esetek megoldására vonatkozó eljárást és a közbeszerzési szabályokat, valamint az ezekhez kapcsolódó problémákat, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok Európai Uniós forrást visszaélésként használnak fel a közbeszerzésekben. Érdekelne tehát, hogy ön szerint hogyan lehetne javítani a közbeszerzés eljárását. Továbbá aggályt okoz számomra az, hogy mi is az Olaf véleménye a tagállami adatgyűjtésről, illetve a tagállamok közötti adatcseréről a számvevőszék, az Eurojust, az OLAF és más ügynökségek, illetve a tagállamokban működő egyéb szervek közötti adatcsere vonatkozásai érdekelnének. Köszönöm. Következő felszólaló. Tulajdonképpen nem is akartam ilyen részletekbe menő kérdést feltenni. Engem az érdekelt volna az igazgató részéről, hogy az Olaf reformja kapcsán melyek szerint a legfontosabb területek, melyeknek vágtak már neki, mely lépéseknek is, hogy az ő véleménye szerint mit kell még tenni. És tekintettel a Gresselasszony feltett kérdésre, szerettem volna felhívni a figyelmet arra, és igen, ez biztosan nem lep meg téged, mert koordinátorokkal együtt már beszéltünk erről, hogy a szakbizottságon belül más és más nézetek, nagyon különféle nézetek uralkodnak a tekintetben, hogy az Olaf illetékese a képviselők ügyeiben. Én úgy gondolom, hogy ez így van, és a, a kérdés, amely még vitás, az, hogy a, az Olaf adminisztratív illetékessége milyen messzire mehet, ami a termekbe való belépést illeti. Ezzel kapcsolatosan is kíváncsi volnék a véleményére. Bedankt Jens. Nog uh, interventies? Köszönöm szépen. Kér esetleg még eh, valaki más is szót? Nem? Ha nem, akkor önnek, Kressler úr, megadom a szót. Elnézést. Gressle asszony is szót kért még. Egy dolgot elfelejtettem, a múlt pénteken volt a tanácsban egy ülés az Olaf reformjáról, ha jól tudom. Gondolom ön ott volt, vagy esetleg küldött valakit maga helyett? Nagyon érdekes lett volna számunkra megtudni, hogy ön hogyan ítéli meg a tanácsban zajló vitát. 2008. novembere óta nem érkezett a tanácsból semmiféle hír ezzel a dossziéval kapcsolatosan. Még nem adtuk fel teljesen a reményt, hogy valamikor még az elkövetkezendő évek vagy évtizedek folyamán valamilyen módon azért folytatódik még ez az eszmecsere. Érdekes lenne tudni, hogy ön mit gondol erről. So, kister, némi Keszler úr, adok én időt, sokkal többet, mint amikor főigazgató jelöltként állt előtünk, úgyhogy annyi ideje van, amennyit csak szeretne. Köszönöm, jó sok kérdést kaptam, és nehéz kérdéseket, és nem is tudtam előre, hogy mik lesznek a kérdések, úgyhogy nem tudtam készülni. But, but you, you inform me about all the, of the problems afterwards. Minden esetre ez a feladatom, úgyhogy nem is akarok panaszkodni. Engedjék meg, hogy felosszam azt az elhangzott sok kérdést, mégpedig három kategóriára. Ezek kapcsolódnak egymáshoz, mégis meg kell különböztetnem őket. Az egyik a reform, a reform folyamat, a rendelet, illetve az, amit én belső felülvizsgálatnak nevezek, amit mi végzünk most az Olafon belül a belső eljárásaink felülvizsgálatára, illetve az Olaf eh, parlament kérdéskör, ez a harmadik. Van, aki konfliktusként említette ezt, nem tudom, hogy ez konfliktus-e, minden esetre egy folyamatban lévő kérdés. Remélem, hogy nem is lesz végső soron ebből konfliktus, de azért fontos kérdéskör. Aztán volt néhány észrevétel és kérdés, de mindegyik eh, közé, köré a három kategória köré csoportosul. Ami a reformot illeti, a rendelet reformját. Itt voltam a szakbizottságban, és erről is kérdeztek, arról, hogy mi a véleményem a bizottsági javaslatról. Akkor is azt mondtam, hogy az a javaslat, legalábbis az én szempontomból jó javaslat. És támogatni is tudom, már csak azért is, mert engem érint, bár csak korlátozott módon hiszen korábban, mielőtt február közep, közepén elkezdtem ezt a munkát, akkor már készen állt ez a javaslat, vagyis a bizottság és a biztos egyeztetett velem, kikérték a személyes véleményemet, és figyelembe is vették a véleményemet. Tehát, hogyha engem kérdeznek, én támogatom ezt az elképzelést, és mindenképpen ez a legfrissebb formája ennek a rendeletnek, nem egy igazi reformról beszélünk tulajdonképpen. De azért az általános észrevételeknél maradnék egyelőre. Először is remélem, hogy a rendeletet elfogadják, és nem sokára hatályba is léphet. Legalábbis amilyen hamar csak lehet. Ez azt jelenti, hogy az Olaf addig nem tud megfelelően működni, amíg bizonytalanság övezi a jövőjét, vagy a, a jogi alapjait. Ugyanezt minden partnerszervezetre is el lehet mondani. Vagyis mi már korábban, és e tekintetben majd részleteket is megosztok önökkel, megkezdtük azt a munkát, amelyben megpróbálunk felkészülni a jövőbeli rendeletre, még akkor is, ha pontosan nem is tudjuk a rendelet jövőbeli tartalmát. Azért elképzeléseink vannak a bizottsági javaslat alapján, illetve a folyamatban lévő egyeztetések alapján a tanácssal és a parlamenttel folynak ilyen egyeztetések, de azért kifejezném azt a kívánságomat, kérni persze nem kérhetek semmit, és nem is az én feladatom, és nem is annyira a parlament feladata, hogy ezt rendezze, de az lenne a kívánságom, vagy a vágyam, hogy a reform folyamat minél hamarabb lezáruljon. Hiszen az Olaf kapacitásaira és működésére mindenképpen kihatása van ez a folyamat. A második kívánságom lehet, hogy már túl sokat kérek, de az a kívánságom, hogy a rendelet ne legyen túlságosan részletes. A bizottság javaslata már most részletesebb, mint az 1999 per 1-es jelenlegi rendelet. Azért viszonylag vázlatos volt ez a most hatályban lévő rendelet. Lehet, hogy pont azért bírt ki ilyen sok évet változtatás nélkül, nem is tudom. De minden esetre a részletezettség szintje nagyon fontos, különösen ami a védelemi jogát illeti, az adatvédelmet és hasonló vonatkozásokat. Ezek olyan kérdések, amelyek már több mint tíz éve napirenden vannak. Tíz évvel ezelőtt azonban nem voltak még ennyire fontosak, most sokkal inkább előtérbe kerültek, ezért ezeket is szabályozni kell a rendeletben. Aztán vannak más olyan kérdések, mint a belső szervezet, amelyekkel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy ne legyen túlságosan részletezett a rendelet, vagyis maradjon bizonyos rugalmasság, és a jövőben ezekre vonatkozólag tárgyalásokra legyen lehetőség, vagy külön megállapodásokra. Például az Eurojusttal való, az Europollal való kapcsolat. Én például személyesen nem hiszek abban, hogy túlságosan részletesen kellene szabályozni egy jogszabályban, egy rendeletben ezeket a vonatkozásokat, már csak azért is, mert az Eurojust reformjára is nem sokára sor kerül, és hogyha ez megtörténik, akkor megint változtatni kell a rendeleten, úgyhogy ennyi az én véleményem. A harmadik általános megállapításom, és ez az utolsó a rendelettel kapcsolatban, de lehet, hogy ez nem is egy könnyű dolog, és inkább politikai jellegű, vagyis látom azt a tendenciát, és nem is tudom ezt vitatni, hogy az Olafot lényegében egyfajta igazságügyi rendőrségnek vagy igazságügyi hatóságnak tekintik. Beszélek most a védelemhez fűződő jogra vonatkozó rendeletről, vagy a felülvizsgálat, vagy a tájékoztatás jogáról. Én ezzel teljesen egyetértek az Olaf már végrehajtatta eddig is ezt a rendeletet, de egy belső szabályzat alapján, és nagyon fontos, hogy ezek a funkciók rendelet szintjére emelkedjenek. De másrésztről, hogyha valaki azt mondja, hogy a gyakorlatban az új rendeletben gyakorlatilag úgy néz ki, mint hogyha egyfajta ügyészségé avanzsálnánk ezekkel a korlátozásokkal, jogokkal, stb. Viszont a hatáskörök oldalán, amiket a hivatal kap, vagy az az érvényesség, ami a bizonyítékokat, illetve a munkánk eredményeit illeti, ugyanott tartunk, mint 99-ben. Úgyhogy itt egy egyensúly hiány alakulhat ki végső soron, ha nem figyelünk megfelelően oda erre a vonatkozásra. Vagyis általában a rendelet az Olafra egyfajta terhet, vagy nem is terhet, de minden esetre sok feladatot hárít, és ez igen korrekt, korrekt ezt elfogadom, részben be is töltjük már ezeket a feladatokat, vagyis különböző korlátozások, garanciák érvényesülnek, ezek, csak ezt zárójelben jelzem meg, meghosszabbítják, vagy elhúzzák a nyomozások időtartamát. Más részről azonban ugyanazok a korlátozott hatásköreink vannak, mint amelyek több mint tíz éve fogalmazottak meg, és egy centiméternyivel sem léptünk előre a hatáskörök tekintetében. Ne értsenek félre, én ezzel elégedett vagyok, de például, hogyha arról beszélünk, hogy mi az ilyen garantált eljárás eredményének az érvényessége majd a rendelet hatályba lépése után például a tanúkkal folytatott interjúk tekintetében ugyanaz a validitásuk, mint amikor nem voltak ezek garantálva, korlátozva, szabályozva. Nem arról van szó, hogy több hatáskört kérek, de talán egy kicsit több érvényességet kellene tulajdonítani az eredményeknek, hiszen ezek a nyomozások körbebástyázottak már különböző garanciákkal. Cseszkova asszony is beszélt ezekről a problémákról. Tehát nagyon fontos lenne, hogy gyorsabb és jobb eredményeket tudjunk felmutatni. Azután a rendelettel kapcsolatosan még egy észrevétel, nem emlékszem pontosan, hogy kitette fel ezt a kérdést, de volt egy kérdés az úgynevezett eszmecserével kapcsolatosan. A 11. cikk 1, 11. E, e, cikk A pontja, illetve ez így szerepel az új javaslatban, vagyis az intézményekkel való egyeztetés, eszmecsere az OLAF, a parlament, a tanács és a bizottság között. Nem félek ettől, ellenkezőleg nagyon hasznos lesz ez az Olaf számára, sőt az Olaf főigazgatója számára is, hogy strukturált párbeszédet folytathatunk a főbb érdekeltekkel, a szereplőkkel, hogyha ezt így használhatom ezt a kifejezést, a parlamenttel, a bizottsággal, illetve a tanácssal. Ez azért is lényeges, mert a de minimis politika, erre is hivatkoztak az egyik kérdésben, egyre fontosabb lesz az Olaf jövőjében, és ezt támogatom is a bizottsági javaslat alapján. Vagyis a de minimis politika nem azt jelenti majd, amit mi a belső használatban értünk alatta, hanem a nyomozati prioritásokat határozza majd meg, vagyis nagyon fontos, hogy kialakítsuk a nyomozati prioritások politikáját. Ez nagy kérdés, és fontos kérdéskör, ezzel minden évben foglalkoznunk kell, és az érintettekkel egyeztetnünk kell egy eszmecsere keretében a lehetőleg átláthatóbb módon, az Olaf segítségével, úgyhogy én egyáltalán nem tartok ezektől az eszmecseréktől. A szóhasználatot gondosan kell körülírni. Nem arról van szó, hogy a bizottság, a parlament vagy a tanács megmondhatja az Olafnak, hogy miről kell nyomoznia, vagy miről nem nyomozhat. Ebben az esetben az OLAF valamelyik intézmény politikai kinyújtott karja volna. Erről szó sincs, de egyetértek azzal, hogy egy struktúrált, átlátható párbeszéd folyjon. Az OLAF és a legfontosabb partnerintézmények között. És persze nagyon fontos, hogy legyen egy közös platform ahol egyeztethetnek ezek az intézmények egymással és az OLAF-fal. Az utolsó észrevételem a rendelettel kapcsolatosan Gressle asszony a tanácsot is említette. Nem rendelkezem a legfrissebb információkkal a történtekkel kapcsolatosan. Ha jól tudom, ma egy új változatot kiadtak a tanácsi szolgálatok, és a Koreper nem sokára megkapja, így önökhöz is hamarosan eljut. Van benne egy vagy két olyan pont, és most már kezdek bizonytalankodni, mert nincsenek olyan közvetlen információim, de van egy olyan kérdéskör, és erről is kérdeztek, ha jól emlékszem, talán Bacsidis úr, vagyis az adatcsere. A tagállamokkal folytatott adatcsere, erről is szólt egy kérdés, azt hiszem, hogy Bacsidis úr volt, és a tanácsban sokat egyeztetnek az adatcseréről, a harmadik országokkal folytatott adatcseréről, és ha megengedik, hozzáfűznék valamit, ami még fontosabb számomra, a nemzetközi szervezetekkel való adatcserét. Gondolok most az ENSZ-re, a Világbankra, ezekkel az intézményekkel nagyon intenzív együttműködés folyik a nyomozások során, hiszen az EU, az ENSZ, a mi szervezetünk nagyon sok ponton együttműködik, vagyis a nyomozásokba is be kell őket vonni. Én tudom, hogy ez nagyon érzékeny kérdés, de én abban gondolkodom, hogy az adatcsere alapvető jelentőségű számunkra, az OLAF eh, számára és a tagállamok eh, igaz, igazságszolgáltatási és eh, rendőrségi hatóságai számára. Az OLAF és a nyomozati szervek közötti adatcsere a nemzetközi intézmények vonatkozásában, ez is nagyon lényeges. És még ha egy kicsit más kérdéskörnek tűnik is ez, az adatcsere az OLAF és harmadik országok között a rendőrségek és az igazságügyi szervek között. Lehet, hogy itt egy kicsit másról van szó, hiszen lehet, hogy nem ugyanazok az adatvédelmi szabályaik, mint amelyekkel mi dolgozunk Európában. A tagállamok esetében igazából nem szabadna, hogy felmerüljenek problémák, és remélem, hogy új problémákat nem is vetnek már fel a rendelet kapcsán. Tudom, hogy általában az adatvédelem kényes kérdés, de amikor az adatvédelmi kérdésről beszélünk, nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy mi nyomozati szerv vagyunk, és az adatcsere pontosan ezért alapvető jelentőségű. Múlt héten az Európai Adatvédelmi Felügyelettel egyeztettünk, minket ők egyébként ellenőriznek, felülvizsgálnak, és tanácsokat is kapunk tőlük. Egyébként ezt a kérdést a tanács is vizsgálta, és várjuk a, az önök döntéseit is kíváncsian. És a további egyeztetésekben mindenkinek tudatában kell lenni, hogy milyen fontos a gyors és akadálymentes adatcsere a nyomozati szervek között és az OLAF között. Talán egy további kérdés lehetne az tagállamok együttműködése, úgyhogy itt már át is térhetek arra a kérdésre, amelyet Cseszkova asszony tett fel, és amely szintén ide kapcsolódik. Valóban ez alapvető kérdés, hiszen mi dolgozunk, de a döntések nem rajtunk múlnak, vagy az európai intézmények, szervezetek hozzák meg ezeket a döntéseket, vagy a tagállamok, a tagállami hatóságok, elsősorban igazságügyi hatóságok, mi csak nyomozunk. A döntés náluk van. De ez már egy belső kérdés, az Olafnak be kell vonnia a nemzeti hatóságokat minél hamarabb ebbe a munkába. Ez számunkra nagyon fontos stratégiai kérdés, erre majd később visszatérek. Ami a tagállamokat illeti, elképzelhető, hogy a rendelet szól majd erről, és nagyobb érvényességet ad a vizsgálati eredményeinknek, de mint már mondtam, ez nehéz kérdés. Talán a tagállamok kijelölhetnének, vagy jelöl, jelezhetnék számunkra, hogy mely nemzeti hatóság a referenciapont. Itt a rendelet tervezetben van egy cikk is erre vonatkozólag, és ezt teljesen támogatjuk az új tagállamokkal, sokkal könnyebb a helyzet, hiszen ők arra kényszerültek, hogy a csatlakozás előtt már ezt megtegyék. Bizonyos országokkal volt már nehézség, mert például sokféle rendőrségi szervezetük van, vagy mások a jogszabályok, vagy mások a, a belső föderális szabályaik, amivel semmi gond nincs, de a mi szempontunkból ez nem annyira előnyös. Számunkra az a fontos, hogy minden országban legyen egy nemzeti referenciapont. Ami a belső felülvizsgálatot illeti, térjünk rá erre a kérdésre, néhány szót szólnék arról is, hogy mivel nincsen több erőforrásunk, igazából szeretném, ha valaki ebben megcáfolna, de attól tartok, hogy ez nem fog megtörténni. Szóval, mivel nagyon fontos, hogy hatékonyabbá tegyük a munkánkat, és költség kímélőbbé, felgyorsítva ugyanakkor a nyomozásokat, több erőforrásra van szükség, és erre Gressle asszony is emlékeztetett, és mások is. Több nyomozati erőforrásra van szükségünk. Nem tudom megtöbbszörözni a, az erőforrásainkat. Erre már utaltam egyébként hónapokkal ezelőtt, hogy nem csak arról van szó, hogy megkétszerezzük a nyomozói létszámot. Nem csak emberi erőforrásokról beszélek, hanem általában erőforrásokról, akár az időről is, Vagyis fel kellene szabadítanunk a nyomozókat bizonyos nem szükséges munkafázisok alól. És az Olaf számára bizonyos szempontból az Olafot is mentesíteni kellene szükségtelen munkáktól. Hogyha én valahol visszavágok a kiadásokból, lehet, hogy bírálat éri ezt a döntést, akár a parlament is bírálhatja, hiszen lehet, hogy ez a jelentéstételre fog vonatkozni. Tehát miről is beszélünk? Meg kell változtatni a belső eljárásokat és a nyomozási szabályokat. Jelen pillanatban meglehetősen redundáns a folyamat. Ez az évek során egy kicsit túl búrjánzott, és nem túl következetes, a monitoring esetében, az értékelések esetében is erről beszélhetünk, illetve nyomozások is folynak, mindezek a folyamatok zajlanak nálunk. És amikor az adatokat lejelentjük, eh, akkor csak a nyomozati szakaszról beszélünk, ez egy esetleges szakasz, nem minden esetben merül fel, de ez csak az utolsó szakasz, az eljárásban. Vagyis le kell egyszerűsíteni nagy mértékben ezeket a belső eljárásokat. Annak érdekében, hogy időt nyerjünk, és több idő legyen arra, hogy a nyomozók a valós nyomozással foglalkozzanak. Több átláthatóságra van szükség. Azok az adatok, amelyeket mi állítunk elő, sokkal megbízhatóbbá kell, hogy váljanak. és nagyon fontos belső feladat, hogy éles különbséget tegyünk, ami sajnos most nem történik meg, az OLAF két valós feladata között. Az egyik a nyomozás, a másik pedig a döntéshozatal a csalás elleni tevékenységben. Tehát két főigazgatóságunk van, az egyik a nyomozás, a nyomozati főigazgatóság, illetve egy szakpolitikai főigazgatóság, illetve van egy nyomozati támogató igazgatóság és egy adminisztrációs igazgatóság, ami azt jelenti, hogy három igazgatóság támogatja a nyomozásokat, és egy igazgatóság felel a szakpolitikai kérdésekért. Illetve van egy adminisztrációs igazgatóságunk. Ami a hírszerzést és az utókövetést illeti, ezek jelenleg körülbelül 100 embert foglalkoztatnak. Ezt a területet szintén karcsúsítani fogjuk, tehát az eseteket úgy követjük majd nyomon, hogy ez a nyomozás után kerül sorra, de másképpen, mint korábban. És a felelősség geket is másként fogjuk megfogalmazni, egy utolagos ellenőrzésre kerül majd sor, de nem a mi feladatunk például az, hogy forrásokat fagyasszunk be, illetve azzal kössük le a forrásainkat, hogy régi eseteket vizsgálunk, és lekössük a nyomozók erő, kapacitását azzal, amit egyébként másoknak kellene elvégezniük olyan munkákkal sokszor a 90-es évekből régi igazságügyi eseteket vizsgálunk, a tagállamok eseteit, és az ügyészek és a nyomozók a régi esetekkel foglalkoznak. Ezek lényegében szellem esetek már. Ami pedig az utolsó kérdést illeti a belső felülvizsgálattal kapcsolatosan, most alakítjuk ki azt az egységet, egy központosított egységet, ahol minden bejövő információt összegyűjtünk. Jelenleg nincsen erre vonatkozó politikánk, mármint a bejövő információra vonatkozólag. Gyakorlatilag ez véletlenszerűen történik az egyik vagy a másik nyomozóhoz. A főigazgatóságot, illetve a főigazgatót nem tájékoztatják. És a döntés, hogy megnyissunk egy ügyet, vagy sem, nem központilag történik, hanem szinte véletlenszerűen unit. In this... egy-egy vizsgáló által, vagy egy-egy egység osztály által. Így módon szinte lehetetlen valós nyomozati politikát, illetve prioritásokat meghatározni. Pedig az Európai Uniós rendelet ezt követelné meg. Ez pedig vezetési probléma. Összefoglalásképpen tehát gyorsabb, egyszerűbb belső eljárás rendre van szüksége a nyomozást illetően, hogy megerősítsük a nyomozók idő felhasználását, rövidebbek legyenek ezek a nyomozások, és hatékonyabbak. Vannak információs feladatok, illetve pénzügyi nyomonkövetési feladatok, ezek túlságosan széleskörűek, ezeket megtartanánk, de ez sokkal egyszerűsítettebb formában. Jobb megkülönböztetésre van szükség a két feladata, feladat között, tehát a nyomozás és a csalás elleni politika meghatározása között. Ezen kívül nagyobb átláthatóság kell lenne a belső források felhasználására vonatkozóan nyomozati ügyekben, tehát nagyobb átláthatóságot kellene elérni ezen a területen. Ezek lennének a célkitűzéseink, ez lenne a belső felülvizsgálat célja. Erre nagyon nagy szükség van. Dresden asszony utalta arra, hogy maga az a tény, hogy az Olafon belül nem mindenki érintette be, remélem jól értettem, mert itt a tolmácsolás váltottam közben, angol és német között váltottam. Nos, a válaszom önnek, illetve a parlamentnek az, hogy az Olaf minden tagja érintette ebben a gyakorlatban, jöhettem volna már egy végleges jelentéssel arról, hogy milyen munkát végeztünk el eddig, de ezt azért nem tudtam megtenni, mert célunk az volt, hogy mindenkit fölkaroljon ez a gyakorlat, ez a felülvizsgálat. Ez egy demokratikus gyakorlat, mint egy 500 embert érint, így lehet majd jobb munkát végezni, ehhez azonban nem egy-két emberre van szükség, hanem mindenki érintett félnapos közgyűléseket tartottunk az igazgatóságokon, illetve találkozókat szervezünk a 22 egységgel, és mindegyik egy fél napot, egy fél napot vesz igénybe, legalább három órát. Hogyha ezt megszorozzuk 22-vel, és akkor ez elég jelentős, és még így is négy, négy unit hiányzik. Tegnap kettő ö, unittal beszéltem a belső felülvizsgálatról. Ezen kívül vannak igazgatói ülések, találkozók, illetve kettő középszintű találkozó, az igazgatók, illetve a középszintű vezetők vesznek ezen részt. Úgy érzem tehát, hogy mindennek eredményeképpen a belső szervezetet illetően egy első vázlatot készíthetünk majd a belső eljárásról, illetve az új pénzügyi struktúráról július végéig, miután lezártuk ezeket a konzultációkat, és ezt követően és tulajdonképpen holnap kezdjük el az ellenőrző bizottság munkáját. Ennek az eredményét majd elküldhetem a parlamentnek, hogyha kívánják. Év végéig szeretnénk megvalósítani ezeket, tehát év végére szeretnénk ezeket a gyakorlatban működtetni. És végül az utolsó megjegyzésem. Már ami az Olaf Parlament esetet illeti, azt hiszem kevés idő lehet még hátra, kevés időm, de remélem, hogy ez nem konfliktus, nem probléma, bár mostanáig eléggé ilyen íze van, de még nem zárult le, tehát remélem, hogy megértjük egymást, üdvözölnék bármilyen eszmecserét, mint amilyen ez a mostan is, ha elég szükre szabott is. Ön kérdezte, hogy mi, mi alapján nyitottam meg ezt a vizsgálatot? Nos, hát számomra eléggé nyilvánvaló. Az intézményközi megállapodás 99-ben írta alá az Európai Bizottság, a parlament elnöke, illetve a tanács elnöke, és ez a megalapodás kimondja, hogy az Olaf mandátuma, az Olaf feladata, hogy vizsgálatot folytasson a bizottság tagjait illetően, akkor is, hogyha nincsenek pénzügyi vonatkozása ennek, de hogyha felmerül a nem megfelelő viselkedés vagy visszaérés kérdése. A 1073-as rendelet, a ben ez szerepel, a preambulumban olvasható, ugyanígy ez a mandátum, illetve 1999. novemberében a parlament is bevette ezt, nem tudom, hogy 11-es vagy 14-es fejezetben szerepel ez, az eljárási szabályzat 11 vagy 14. fejezetében, ez szintén benne van. Ez kimondja, hogy amennyiben mikor visszaélések re kerül sor, vagy nem megfelelő magatartásra, akár az intézmény személyzete vagy tagjai által, akkor ezt be kell jelenteni, és az Olafnak ki kell vizsgálnia. Tehát számomra teljesen egyértelmű ez, a, ez az ügy, és ugyanígy a, a jogi szolgálat számára is, valamint a bizottság jogi szolgálata is ugyanezt a véleményt mondta, akikkel felvettük a kapcsolatot. Igazából nem volt választási lehetőségünk, vizsgálatot kellett indítani, egy közügyben, és apropó, ez nem irányult senki ellen, hiszen egy konkrét kérdést vizsgálunk, egy olyan kérdést, amelyet nem mi hoztunk létre, újságból származnak az információk, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy a parlament jó pár tagja írásban fordult hozzám, és föltette azt a kérdést, hogy az Olaf hogyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, mit tesz ebben, ebben az ügyben. Nos, nem ezért indítottam el a vizsgálatot, hanem a jogalap miatt, hiszen ez kimondta, hogy ez az Olaf kötelessége. Aztán egy másik kérdés, amely nem tudom, hogy elhangzott e vagy sem hogy megfelelőnek tartom-e az Olaf vizsgálatát ebben az ügyben. Most nem tudom, önök a, a jogalkotók, önök változtathatják meg a szabályokat. Nekem, én, én ez, ez, ezzel kapcsolatban nekem semmilyen véleményem nincsen, de nem az első alkalom ez, hogy képviselőket érint egy-egy vizsgálat. És eddig még senki nem tett panaszt. a pénzügyi érdekek sérülése, ugye fölmerül ez a kérdés. Egyrészt nem tudhatjuk előre, hogy mi lesz a vizsgálatnak az eredménye. Nem mondhatjuk ki előre, hogy ennek semmilyen pénzügyi vonzata nincs. Megnyitjuk a vizsgálatot, és aztán majd meglátjuk, hogy mi az eredménye. Másodszorban szeretném megismételni, hogy nem értelmezés kérdés ez. Egyértelműen benne van az 1999-es márciusi intézményközi megállapodásban ez a mandátum, valamint benne van az Európai Parlament belső eljárási szabályzatában is, hogy az Olafnak feladata a vizsgálat lefolytatása abban az esetben is, hogyha nem von ez maga után pénzügyi kérdéseket. Tehát Buzek úr itt tévedett, azt kell, hogy mondjam, és ezt eh, el is mondtam neki írásban, megfogalmaztam. Nem a saját véleménye, nem csak a saját véleményemet mondom, hanem is ö, eh, ért velem együtt mindenki. Független szervként kell, hogy fellépjünk. Azt gondolom, hogy ennek meg is van a jogi alapja. Láttam a parlament írásos álláspontját, és két hét alatt három különböző álláspontot foglalt, fogalmazott meg. A harmadikban a nyilvánosság előtti nyilatkozata szerepel. Hogyha megengedik, akkor azt kell mondjam, hogy konfliktust akartam elkerülni, és most is ez a, ezt szeretném tenni, és ezért nem léptem, nem reagáltam erre keményen, hogy a konfliktust akartam volna kelteni, akkor nagyon könnyű lett volna válaszolni Búzek úr nyilatkozatára. Ezt nem tettem meg. Azt hiszem, hogy zárnom kell a válaszaimat, de ha további kérdéseik vannak, állok rendelkezésére. Rendelkezésükre. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon kimerítő magyarázatot. Röviden fél hat előtt Megszakítom az ülést, mert időre van szükségünk a koordinátorok ülése számára is. Greszle asszony van a listámon, ő jelentéstevője és a témának egyébként is. Valaki szeretne még hozzászólni, nem? Akkor parancsoljon Greszle asszony. Köszönöm szépen. Az Olaf rendelettel kapcsolatosan nem is szeretnék már sokkal többet mondani, csak annyit, hogy már a strukturált párbeszéd kérdésében mi mást képzelünk el ez alatt, mint amit a bizottság javasolt. Németországban mi azt szoktuk mondani, hogyha nem tudod, hogy merre menjél tovább, nem látsz kiutat, hát akkor hoz létre egy külön új, vagy próbálj egy új utat találni, vagy egy új lehetőséget teremteni. Nos, mi élünk is ezzel a lehetőséggel, mi támogatjuk az Olafot ebben a tekintetben. Amit részletesebben el szeretnék magyarázni, az az, hogy mi, mi van a hozzáféréssel. Itt a házon belül mindannyian egyetértünk abban, hogy mi a helyzet a tagokkal a, és a nyomozással. Itt az Olaf kompetens, és szükségünk is van az Olafra e tekintetben. Azonban, amikor a politikai mandátumról van szó, és állítólag módosítók fejében pénzek folytak, olyan módosítók ellenében, amelyeknek semmi közük nincs az unió eh, érdekeihez. Ez azt hiszem, hogy érinti a képviselők politikai mandátumát, és itt nagyon óvatos lennék, hiszen én sem szeretném azt megtapasztalni, hogy minden második nap érkezzen egy Olaf munkatárs az irodámba, és elvigye az anyagaimat, hogy megvizsgálja azokat. Tehát amikor a, az irodánk átvizsgálásáról van szó, és ez a politikai mandátumot érinti, akkor más megoldásokra van szükség, mint azt, ami, amit az Olaf fogalmazott meg, mert az nem megoldás. Nagyon fontos a különbségték te e tekintetben. Emellett ez, az, e, ez a gyakorlat nekünk képviselőknek kevesebb jogot biztosítani, mint, a, mint az általános átlagállampolgárnak. Mi is állampolgárok vagyunk, és nekünk is vannak jogaink, és itt van ugye a, a mentelmi jog kérdése, ez is kérdés, hogy hogyan jár el az Olaf mentelmi kérdésekben. Volt egy biztos egyébként, aki már nincs a bizottságban, aki meghívatta magát egy orosz vállalkozótól a jachtjára, és nem sokkal később ez a vállalat különböző kedvezményes körülmények között férhetett hozzá az EU-s piachoz. Itt az Olaf nem vizsgálódott, no én azt gondoltam volna, hogy itt azért indokolt lett volna. Már Ma érdeklődéssel várom, hogy megismétlődjön egy, ez az eset, mert érdekelne, hogy az Olaf ez esetben hogyan jár el. Hiszen nem csak a parlamenten belül történhet ilyesmi, hanem a bizottságon belül is, és mindenféle EU-s intézménynél előfordulhat ilyesmi. Ezért azt hiszem, hogyha az Olaf illetékességéről beszélünk, akkor látni, és ez a munkásságunk lényegét érinti, ami a pénztől teljesen független ügy, akkor nagyon fontos lenne tisztázni ezeket a kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen. Odi úr. Mikro. J'hésite à intervenir, mais brièvement. Kicsit hezitálok, hogy kérjek-e szóta vagy sem. Azt hallottam, hogy az Európai Parlament elnöke hibázott, hibát vétett. Nos, egy olyan kérdésről van szó, hogy az EKB nem tudjuk, hogy, hogy a fordított többségi szavazat mi lesz a helyzet. Nem tudjuk, hogy melyik, pontosan melyik jogot, melyik törvényt kell figyelembe venni. Laatste kans vandaag. Akkor még szólni valaki? Ez az utolsó alkalommal, jó, akkor Keszler úr, öné a zárószóra a lehetőség, 5 percben kérem. Igen, úgy gondolom, hogy a parlament elnökének véleménye, vagy legalábbis azok a vélemények, amelyek hozzánk elérkeznek a megfelelő részlegeinkhez, a mi kompetenciánkkal kapcsolatosan ebben a híres esetben, ez tévedésen alapul, hogyha tudni akarják a véleményemet, mellesleg ezt már közzétettem írásban, és közöltem az elnök úrral, vagyis nem a parlament elnökének vontuk kétségbe a hatáskörét, mindig változtathat ő a szabályokon, értelmezheti azokat különbözőképpen, de nekem is megvannak itt a feladataim és felelősségem, ennyit az én szerény véleményemről. Ebben az esetben eltér az álláspontunk, de itt egy kicsit más kérdésről van szó, de az is kapcsolódik. Egyetértek, ez valóban nagyon fontos kérdés, vagyis itt nem a hatáskörünkről van szó, hanem az önök mandátumáról, illetve hatásköréről. Én is voltam parlamenti képviselő, ezért pontosan értem a helyzetet, és egyet is értek önökkel. Megvan a parlament feladata is, és ezt nem szabad semmilyen közvetlen vagy akár közvetett módon sem befolyásolni. Úgyhogy ez valóban nagy kérdés, fontos ügy. Care of it, must say. We, I mean, by the way, I didn't go into all details, but the way we can... Persze, megvan annak az oka, hogy most mi erről itt beszélünk, és hogyha udvariasan akarok erről beszélni, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy hetekig vártunk a válaszra, és egyeztettem a parlament főtitkárával is, és ő arra kért, hogy adjak neki időt, illetve az elnöknek is, hogy állást foglaljanak, ezt megtettük. Előre tájékoztattam személyesen, háromszor is itt voltam, hogy egyeztessek a főtitkárral, vagyis előzetesen egyeztettem vele, még mielőtt bármilyen lépést tettünk volna, úgyhogy semmiféle előre be nem jelentett lépésről szó sem volt. A magunk részéről érvényesül teljes mértékben az együttműködés és az átláthatóság. Nagyon udvariasak voltunk, ahogyan ez kell is az intézmények között, de úgy látszik nem volt elég. És néhány példát is mondanék válaszként. Az egyik a négy érintett kollégájuk közül, akiket úgymond megrágalmaztak ebben az jól ismert újságban, ők megengedték, hogy a nyomozóink az ő jelenlétében és az ügyvédje jelenlétében kutassanak az irodájában, irodájában és erről tájékoztattuk a főtitkárt is. És aztán más tanácsot kapott valakitől, mármint a kollégájuk, végső soron mégis megengedte, hogy ez a nyomozás lefolyjon. És őt fel is mentettük a gyanú alól, ez volt az eredménye a nyomozásnak, lehet, hogy ez tévedés volt, de a mi nyomozásunk arra mutatott, hogy ő teljes mértékben ártatlan, és teljes mértékben rágalomról volt szó az érintett médium részéről. De most már a parlamenti képviselők is szeretnének velünk egyetműködni, de a kezdetekben azok a parlamenti képviselők nem csak az érintettek, hanem akiket meg szerettünk volna kérdezni tanúként, megtagadták ezt az együttműködést. És ez igazából nem kapcsolódik az, a választói felhatalmazásukhoz. A rendelet eh, az irodákhoz hozzáférést eh, biztosít, ugyanúgy, mint az intézményközi megállapodás, de hogyha parlamenti képviselőkről van szó, akkor azért vannak nyilván korlátozások, és eh, tiszteletben kell tartanunk az önök megbizatását, és erre készen is állunk. Vagyis a mi hozzáférésünk így is úgy is korlátozott lett volna. És az érintett képviselővel is ilyen értelemben egyeztettünk. És az irodákban csak az, a nyomozás céljából kutakodtunk volna, semmiféle más célból nem néztünk volna körül és ezt egyébként jóvá kell hagyniuk a nemzeti ö, kö, igazságügyi hatóságoknak is, amelyek sokkal invazívabban működnek, mint az OLAF. Úgyhogy ebben együttműködtünk a nemzeti hatóságokkal, és végső soron megoldódott a probléma. Szeretném, ha ezt is tudnák, és azt is, hogy bármilyen döntés, amelyet önök szabadon hozhatnak, hiszen végül is a parlament a jogalkotó, nem én, ezt mindig nagyon körültekintően kell meghozni, hiszen következményei lesznek minden döntésnek, nem csak a parlamentre nézve, hanem az Olafra és a bizottságra nézve is, hiszen a bizottsággal és az ügynökségekkel, a többi intézményekkel azonos szinten működünk a belső nyomozások tekintetében, úgyhogy ez az önök döntése. Köszönöm szépen. Gondolom még hallunk erről a témáról. Köszönöm mindenkinek uh, a részvételt a mai napon. Azok, uh, akik uh, nem vesznek részt a koordinátori ülésen, kérem, hogy távozzanak. Egy-két perc múlva kezdjük a koordinátori ülést, és kérem még egy kicsit a tolmácsok türelmét, hiszen szükségünk lesz még rájuk.